Hello, guten Tag. Wir jó napot kívánok, akkor folytatjuk megkezdett ülésünket, mégpedig egy nagyon nehéz jelentéssel az európai belpiac, az elektronikus hírközlés egységes európai piaca. Kamerévert asszony a Connecting Continent telekommunikációs rendelet címen is ismert, be fogja mutatni. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy borzasztó nehéz dosszié, és jogilag sem, a jogilag nem képzettek számára bizony nehéz kiigazodni benne. Úgyhogy nagyon örülök, kedves Petra, hogy vállaltad ezt a kérdést. Ez egy nagyon nagy lépés az elektronikus hírközlési hálózatok, szolgáltatások egységes európai piaca felé, de vigyázni kell, ha nem figyelünk, tehát hogyha mi ezt eddig minden eszközzel megpróbáltuk megakadályozni. Aztán ugye a hálózat kiosztása, a hálózat semlegessége. És most megpróbáltunk az 50. cikkben egyenjogúként becsempészni saját magunkat. Az ECON meg az IMCO 50-50 százalékban vesz részt. Mi azt mondtuk, hogy 3x50 nem megy, de azért mi szintén részt akarunk ebben venni, és minden esetben ott leszünk, és elmondjuk a véleményünket, de elvárom, hogy nem fogunk mindenről véleményt alkotni, csak arról, ami tényleg vonatkozik ránk, és nem akarunk a javaslatainkkal elveszni a sülyeztőben, de hogyha ebben a ciklusban ezt nem sikerül tető alá hozni, hát legalább arra legyen lehetőségünk egy olyan törvénytervezet készül, ahol a gyereket nem öntjük ki együtt a fürdővízzel, úgyhogy már örömmel várom a jelentést, és tiéd a szó. Igen, nagyon szépen köszönöm, Doris, kedves kollégák, már hallottuk, amikor a digitális agendáról beszélünk, itt nem csak arról van szó, hogy technikailag sikerül-e bizonyos átviteli sebességet biztosítani. Többről van szó, mint technikai kérdésekről, sőt többről, mint gazdasági növekedésről, meg foglalkoztatásról. Ma már európai hírközlési belső piacról beszélünk, és ez már a tiszta, fair verseny kérdését is érinti. Véleményem szerint mi most válaszút előtt állunk a digitális forradalomban, el kell döntenünk, hogy milyen irányba haladunk minden elképzelhető információhoz hozzá akarunk férni, vagy egy olyan világban, amely azt hiszi, hogy hozzáfér mindenhez vagy egy olyan világban, amely az igat a világon mindent felír, feljegyez, minden lépést, amit teszünk. Ezek elvi kérdések, az információs kommunikációs szabadság kérdése, a hozzáférés kérdése, alapjogok kérdése, a társadalomban való részvétel kérdése, és annak a kérdése, hogy hogyan tudjuk magunk is alakítani a demokratikus folyamatokat, másképp fogalmazva. Egy demokrácia támogató elem létrehozására van most esélyünk, tartalmakat tudunk teremteni, és azokat közvetíteni tudjuk semleges és decentralizált hálózatokon át. Technokratikusan hangzik ez az egész, hogy az elektronikus hírközlés egységes európai piaca és a hálózatba kötött kontinens kérdése, hát ezek a központi kérdések. Véleményem szerint a válaszok az információ és kommunikáció szabadságot mm, megkérdőjelezik, még akkor is, hogyha a bizottság eddig ennek az ellenkezőjét mondta Három központi témáról van itt szó. Először is a roaming megszüntetése. Ez, mint kulturális bizottság bennünket úgymond nem érdekel. Ez is egy olyan terület, ahol módosító indítványokat nem javasoltam, mert hát itt másoknak kell megszólalni. A másik két témánál más a helyzet. A második téma a frekvenciapolitika. politika ez egy olyan témakör, amely már az elmúlt évben is sokat foglalkoztatott bennünket, sokat küzdöttünk itt, hogy a kulturpolitikai pozíciót is megjelenítsük a parlamentben. És a harmadik kérdés pedig a hálózatsemlegesség. Mint mondtam, az én véleményem kizárólag a két utólag megnevezett témára vonatkozik. Ezek elementárisan fontos kérdések a kommunikációs információ szabadság szempontjából. Ezek fontos kérdései a média és kulturális politikának, tehát érintik a mi bizottságunkat. A rendelet tervezetben a hálózati infrastruktúra spektrumáról, a jelenlegi valóság bemutatásáról van szó, ennek természetesen hatása van a tartalmakhoz való hozzáférésre, az információs és média szabadságra, illetve a kultúra és a média pluralitására. az utolsó telekom csomag megvalósítása a tagállamokban, ezt ugye tudjuk, hogy a, még az utolsó telekom csomagot sem valósították meg mindenütt a tagállamok, és ignorálták a bizottság által felállított munkacsoport eredményeit is. Az audiovizuális világ konvergenciáról beszélünk, és ennek az értékelése csak most kezdődött, erről ma délelőtt is folytattunk vitát. És van ugyan válasz a kérdésekre, csak a bizottság ezeket még nem értékelte hogy ez a rendelet ezekre tényleg választ ad? vagy esetleg nem, és akkor ez marad egyfajta írott malaszt, mert hogy elmaradtak a konzultációk. Azután információs ösztönzők, megfelelő hálózat, a hálózatos semlegességének a biztosítása ha ez nem valósul meg, akkor újra bele kell avatkozni az ügybe, és akkor a tagállami hatáskört uniós szintre kell emelni, és ennek olyan hatásai lennének a tartalma közvetítésére, amely semmiképpen nem lenne üdvözlendő. Ez az európai kommunikációs és információs szabadságot negatív módon befolyásolná. Tehát a véleményünket elmondtuk, a rádiófrekvencia az közjó, közjószág, és megvannak a gazdasági feladatai, elengedhetetlen szükség van rájuk. A bizottság köteles ezeket a szempontokat a frekvencia menedzsment során megfelelően figyelembe venni. A Telekom csomag előírásai az alapot jelentik minden Európai Uniós frekvencia politika számára, és a jelenlegi javaslat ezt egyáltalán nem veszi figyelembe, sőt, úgymond meg is szünteti, mert ez egy rendelet. A frekvenciák, amelyek a tagállamokban különböző érdekeket szolgálnak, számos regionális, helyi feltételt kell kialakításukor, kialakításukor figyelembe venni, de a lehetőség még megvan, hogy a különleges kulturális feladatokhoz szükséges frekvenciákat megfelelően meg tudjuk szervezni. A földi sugárzás mellett fontos a színház, a kulturális közvetítések és ezek más technikával dolgoznak. Mi is foglalkoztunk már ezzel. A kettes-hármas módosító és a következők is egyértelműen fogalmaznak, ezeket ki kell emelni, különösen vonatkozik ez a tagállamok azon jogára, hogy saját maguk hozhassanak intézkedéseket, hogy a kulturális társadalmi feladatoknak megfelelően meg tudjanak felelni. A bizottság véleményünk szerint, ezt már akkor is megfogalmaztuk, elsősorban egy közvetítő koordináló szerepet kell hogy játszon vagy ha konfliktusok alakulnak ki a tagállamok között akkor kell közbelépnie ez lenne a feladata és így egy potenciális dividende zwei kettes számú osztalékot javaslok. Itt még egyéb javaslatok is szerepelnek. Bizonyos tagállami intézkedéseket a bizottság meg akar tiltani. Ez nem joga a bizottságnak, és itt nagyon fontos, hogy a rádiós frekvenciák esetében a tagállamok önállóan intézkedhessenek. Négy tagállammal folyik a vita, ahol a különböző frekvencia használókról van szó, akik közösen akarnak egy frekvenciát használni és új végeszközökről, amelyek nem zavarhatók, de össze kell ülnünk, és közösen kell együtt elgondolkozni azon, hogyan lehet ezeket a frekvenciákat mindkét, mindannyiunk érdekében úgy alkalmazni, hogy a technikai követelményeknek megfeleljen. Én nem akarok itt semmit elkapkodni, de itt egyértelműen az önszabályozásra kell számítani, annak kell esélyt adni a tervezetben, és ez nem szerepel itt. A második csoportja a módosításoknak a hálózat semlegességgel foglalkozik. Egyetértünk azzal, hogy az internet nagyon komoly potenciálokat rejt magában a gazdasági fejlődés és a növekedés számára, de hát ez egy szabad, nyílt jellegű valami a médiumok, és ehhez megfelelő hálózat architektúrára van szükség, amely minden csoport és minden résztvevő számára diszkriminációmentes hozzáférést biztosít, ezt törvényesen kell biztosítani, és ez biztosítja ennek a potenciának a megfelelő kimerítését. Tehát, hogyha abszolút diszkriminációmentes a hozzáférés, akkor az internet az egy igazi innovációs motorja lesz a gazdasági fejlődésnek. Ez a nyitottság tehát előfeltétel, és ez biztosítja a sokféleséget, a pluralizmust a esélyegyenlőséget is biztosítja. Ez elengedhetetlen a kommunikációs és információs szabadság szempontjából, a kulturális vélemény szabadság szempontjából. Így a semlegesség és a hálózat nyitottsága az egy közjó, amit védeni kell, és nem szabad a piaci erőknek átengedni egy egyértelműen. Az internet az minden adatot egyformán kell, hogy kezeljen, és nem lehet cél, tartalom és egyéb szerint diszkriminálni. Ezt követeljük, mert bizonyos szolgáltatások tartalmak blokkolását meg kell akadályozni. A tartalom ellenőrzést is meg kell szüntetni a hálózat üzemeltető részéről. A bizottság ezt az alapelvet gyakorlatilag megpróbálja kiüríteni a bizottsági javaslat, és egy ilyen két sebességes, két osztályú internetet javasol kialakítani. A bizottság speciális és menedzselt szolgáltatásokról is ír, ezeket párhuzamosan lehet létrehozni az internettel, és ameddig ezek teljesen függetlenek egymástól, és nyitottak, és minden lehetőséget megadnak, hogy a technika adott színvonalát alkalmazzak speciális szolgáltatások, és ezt, ezt ki kell mondanunk, ez lehet, de itt is szükség van törvényes szabályozásokra, mert ez semmiképpen sem mehet a nyílt hálózatok rovására, itt mindenképpen szigorú ellenőrzésre és koordinációra van szükség. A tartalmak blokkolása bármilyen oknál fogva az egyszerűen elfogadhatatlan. Ezt a vitát már lefolytattuk, intenzív vita folyt erről a parlamentben, az irányelvel, a gyermekpornográfiáról szóló irányelvel kapcsolatban ott egy jó megoldást, megfelelő utat találtunk, hogy, és ezt most nem tehetjük meg, hogy ezt megint kiürítjük. A súlyos bűncselekmények esetében is a múltban ez a nyitott eljárás igenis jónak mutatkozott. Foglalkoztam a 19. és a 23. cikkel is, a tervezett 19.-23. cikkével. Itt az adatforgalom priorizálásáról van szó, ez meghagyható. A szabályozási javaslatok esetében attól lehet tartani, hogy az elektronikus kommunikációs piacokon csökken a verseny, és ez nem jó hatással van a piacra. Aztán azt is megpróbáltam a módosítókban kiemelni, hogy a, diszkriminációmentesség minden adat esetében meg kell, hogy maradjon, teljesen függetlenül azok eredetétől és tartalmától. Ezt megfelelő minőségben kell a technika fejlettségi szintjének megfelelően minden hálózat üzemeltető számára biztosítani. És a best effort, a legjobb, legjobb hozzáállás, erőfeszítés elve alapján kell dolgozni. Még egy dolog fontos, tisztázni kell valamit. A package inspection az megengedhetetlen, ezt is egyértelműen megfogalmaztam, és a hálózat management az csak technikai okokból engedhető meg. A speciális szolgáltatások csak akkor engedhetők meg véleményem szerint, hogyha zárt hálózatban van, és az internettől teljesen leválasztva, ez nem jelenti azt, hogy kábeleket kell elhelyezni, hanem hogy ezek a szolgáltatások a hálózat közvetítői részén más protokollon és nem az internet protokollon keresztül kerülnek átvitelre. Hát ne akadályozzák a szabad internetet. A fontos kérdés a speciális szolgálatok kérdése, hogy lehet ezt felkínálni, illetve de véleményem szerint a nyílt internet hozzáférés az, ami biztosítja a megfelelő hozzáférést és eh, az nem teszi lehetővé, hogy ilyen csomagokat hozzunk létre, ahol bizonyos eh, kínál, bizonyos eh, ajánlatok állnak rendelkezésre, és akkor ezek kiürítik a szabad internetet. Tehát ha megnézzük, hogy például dél-kelet-ázsiai államokban már mi a valóság, akkor ott láthatjuk, hogy ezek a csomagok pontosan hogyan néznek ki az életben, és vannak videoportálok, amelyek aztán a Google esetleg még ott van, vagy még más ajánlatok olvashatók újságokban, de azért a nagy tömege annak, amivel rendelkezünk, és amit az interneten elérhetünk, az ezekben a specializált szolgáltatásokban nem érhető el. És ez gátolja az innovációt, és a bizottság számára fontos, hogy így módon az innovációt akadályozzuk, ugyanis melyik kezdő vállalkozás engedheti meg magának, hogy egyáltalán vásároljon egy ilyen speciális szolgáltatást. És nem fér hozzá az internethez csak úgy. Ez árt a gazdaság fejlődésének és a gazdasági potenciálnak. A jogi formát illetően a rendelet ben sok esetben hiányzik a, a jogszabály világossága, ha ezt elolvassuk, akkor igazándiból nem mindig érthető, hogy mit akar a bizottság. A 19. cikkre gondolok, és azt hittem, hogy az én, az én hibám, hogy nem értem, és a legkülönbözőbb érintetteket megkérdeztem különböző területeken, hogy mondják már el, hogy mi van ebbe a cikkbe, és mire gondol a bizottság. És érdekes módon egyhangúan mindenki azt mondta, hogy nem értem, nem tudom, mire gondol. Éppen ezért azt javaslom, hogy ezt a cikket és a hozzá tartozó preambulum bekezdést egyszerűen húzzuk ki, mert nem feladatunk, hogy mi, mint parlament, olyan értelmezésekbe bocsátkozzunk, hogy esetleg arra gondolhatott a bizottság. Ha egyértelműen nem derül ki, hogy milyen irányba akar a bizottság lépni, akkor azt csak törölni lehet, és majd a további tárgyalások során elmondhatja a bizottság, hogy konkrétan mi volt ezzel a szándék, aztán majd elgondolkozunk azon, hogy esetleg újra beemeljük a szövegbe. De ez nem szolgálja a jogi tisztaságot, illetve a világosságot, az átláthatóságot, hogyha olyan szöveget veszünk fel a rendeletbe, amit senki nem ért. Összességében üdvözlendő lenne, hogyha a bizottság ezt a javaslatot ebben a formában visszavonná, és egy sajátos konzultációs folyamat keretében vitát kezdeményezne, és ezen az alapon egy újabb, kiegyensúlyozottabb javaslattal állna elő a telekommunikációs piacra vonatkozóan. Javasoltam, hogy ha roaming olyan fontos, akkor egyszerűen csináljanak, tegyenek egy javaslatot a roaming megszüntetésére, a parlament is támogatni fogja, még az európai parlamenti választások előtt ez milyen jó lenne, ezzel még kampányolni is lehet, de a másik két kérdésről nyugodtan kell beszélni. A bizottság ezt elutasította, azt mondták, ez egy csomag, ez csak csomagban fogadható el, és azt hiszem, hogy világos, hogy itt kompenzációs ügyletekről van szó, azzal, hogy megszüntetjük a roamingot, viszont lehetőséget kaptok a speciális szolgáltatásokra. Azt gondolom ez a lényeg, bár tiltakoznak, hogy nem erről van szó, de mi parlament ebben nem mehetünk bele. Aztán ott van még a frekvenciapolitika, mint mondtam, a roaming az nem a mi ügyünk, de a frekvenciapolitika az igen, és a hálózati semlegesség szintén tehát ezek egyértelműek, világosak, úgy is kell őket megfogalmazni, hogy a frekvencia politika az mindenki számára érthető legyen, a hálózat semlegesség is világos legyen, és biztosítani kell, hogy egy európai szabályozásunk lesz, amely tényleg biztosítja a hálózat semlegességet és megőrizze az internet szabadságot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Petra, hát ez nagyon világos volt. Három pontra korlátozódom a felszólalásomban. Én is támogatom a roamingot, egyszerű emberként és képviselőként. De hát persze, kulturális szakbizottságban másra is gondol az ember. Ferhelyen asszony. Köszönöm szépen. Én is köszönettel tartozom Petra Kamerivertnek, hogy véleményét ilyen világosan és egyértelműen mutatta be. Én is nagyon sajnáltam, hogy nem sikerült igazi együttdöntés körébe vonni ezt a dokumentumot. El tudom képzelni, hogy együtt akarnak működni velünk, de jelzem, hogy a 049 mégiscsak több, mint egy egyszerű opinion, egy egyszerű vélemény elkészítés, és ilyen módon a háromoldalú tárgyalásokat is el kell készíteni. A Rule 50 okán az IMCO szakbizottság is együttműködik, és remélem, hogy ezt tiszteletben is tartják. Nagyon csodálkoztam, és ezt ma délelőtt már mondtunk a vitában, hogy egy normális hatástanulmány nélkül és egy normális konzultáció nélkül és megfelelő piaci vizsgálatok nélkül egész egyszerűen tényekkel szembesítenek, tényeket hoztak létre, amelyek bizony egy-két területen komoly kihatással lesznek majd a kulturális ágazatra. Persze még a következő választások előtt a roamingra fognak mutogatni, hogy milyen nagy eredményeket ért el Európa. Azonban eh, ennek ellenére ebben az eljárásban is végig kell gondolnunk, hogy mi mivel jár. Például a hálózat semlegesség tehát a nyílt és diszkriminációmentes internet eh, elvét világosan le kell írni. És azt is, az is hiányzik, hogy eh, körülírják, hogy az úgynevezett specializált vagy eh, rövid távú minőségi szolgáltatásokat milyen körben lehet végrehajtani. Egy-két területen, mondjuk az orvosi területen amikor az egyik kórház a másik kórházzal egy operáció során megállapodik abban, hogy, illetve a szolgáltatóval, hogy egy bizonyos sávszélességet megkapjanak. De ez teljesen független a nyílt internettől, és ez a mindenkori internet szolgáltató lehetőségeitől függ. Hiszen ennek a specialized service providernek, ennek a specializált szolgáltatást biztosító szereplőnek eh, megfelelő kapacitásokkal kell rendelkezni, de meg kell akadályozni, hogy ezen speciális szolgáltatások korlátozzák az internetet, illetve hogy csökkentsék a sávszélességet. Még egy dolgot felvetek, amely szintén a Specialized Services-el függ össze. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a Kulturális Szakbizottság nevében arra is gondoljunk, hogy hogyan néz ki a ellátottság például a vidéken. Mond, mondván csak egy szolgáltató van vidéken, és azt mondja, hogy csomagban kínálom neked az internetet, kapsz hozzá tévét, telefont, és ilyen módon arra vagyok kényszerítve, hogy megvegyem ezt a csomagot, hiszen nincsen versenytárs, egyszerűen azért, mert a hálózati infrastruktúra nincsen kiépítve az egész országban, és ezért egy-két területen nincsen verseny, mármint területen, földrajzi területen. És ez pedig természetesen épp ezeknél a specializált szolgáltatások esetében, illetve a szolgáltató korlátozott jelenléte esetében korlátozódhat a tartalomhoz való hozzájutás lehetősége. Úgy gondolom, hogy a jogszabálynak biztosítani kell azt, hogy bár mondjuk lehet, hogy a Netflixnek van egy szolgáltatása Telekommal, egy vidéki térségen, és egy másik videó on demand szolgáltatásnak nincsen szerződés a Telekommal. Ennek ellenére hiába Telekom húzta ki az egyetlen drótot, biztosítani kell, hogy egy minimális minőségben, egy minimálisan meghatározott minőségben a másik, a Netflix versenytársa is kínálhassa a videószolgáltatásait. És úgy gondolom, hogy a szolgáltatások kialakítását is így, a szerződések kialakítását is így kell meghatározni, hiszen a szerződések általában a maximum valamilyen sávszélességig ígérik, tehát ilyen iszamos megfogalmazást fog, használnak, amelyet azután általában a felhasználó nem tud kihasználni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a specialized service-eket csak úgy szabad engedélyezni, hogy ne korlátozzák a egyéb eh, hozzáférést. Tehát az Internet Access Providerrel, az internet szolgáltatóval olyan szerződést kössenek meg, a felhasználók, amelyek a minimális minőséget biztosítja, és világosra tegye azt is, hogy milyen adatkapacitással rendelkezem, és hogy dönthessek arról is, hogy a nem a specialized service, hanem a szabad internetről megfelelő tartalmakat tölthessek le. Örülök a, a frekvencia politikáról mondottaknak is, amit Petra Kamerévert mondott. Másfél éve az Európai Parlamentben egy dokumentumot fogadtunk el, amelyben 2015-ig megfelelő elemzést alakítottunk, illetve egy elemzést kértünk arra vonatkozólag, hogy 2015-ig meghatározható legyen, hogy hogyan állnak a frekvenciák, hogyan használják ezeket ki, a telekommunikációs ágazat kihasználja, adekvát módon használja ki, és megfelelő módon használja ki a rendelkezésére biztosított frekvenciákat, vagy sem. Ezt kértük megvizsgálni. Ugyanakkor nagyon világosá tettük azt is, hogy mely határ ideig kell a 800 MHz-es frekvenciát felszabadítani az egyes tagállamokban, annak érdekében, hogy a megfelelő frekvenciák a telekommunikációs ágazatnak rendelkezésére álljanak. Ám egy-két tagállam még nem felel meg béli elvárásnak, tehát hogy felszabadítsa a 800-as frekvenciát, és talán nem is volna olyan nagy a tülekedés a frekvenciák körül, hogyha minden tagállam felszabadítana a 800-as frekvenciát, mi többe kívánatos volna, hogyha 700 MHz-es frekvenciát is a rádió, tévé és mediális szolgáltatóknak felkínáljunk, de ehhez először biztosítani kell a 700-as, a 800-as frekvencia szabad felszabadítását. És meg kell akadályozni azt is, hogy a parlament a, azt mondja, hogy a tegnapi viták, a tegnapi ígéretekkel már nem foglalkozom. Nem. Ugyanez vonatkozik egyébként a roamingra is, hiszen a Roaming 3 csomagban abban döntöttünk, hogy igazi versenyt hozunk létre a roaminggal, roamingban azáltal, hogy igazi roaming szerződést is lehessen kötni. Persze ez megfelelő technológiát kell kialakítani, 2014 közepéig egy-két cég már dolgozik rajta, és hogyha most egyszer pedig azt mondjuk, hogy nem 2014, hanem 2016-ra vége lesz az egész roamingnak, nem számolhatjátok fel már a felhasználóitoknak ezt, hát akkor miért fejlesztenek, miért ruházzanak be és persze azt is látni kell, hogy mindenképpen valahogy majd valami más szímszóval megjelenítik a roamingot. Összességében, tehát az így keletkezett költségek, melyek abból erednek, hogy az egyik hálózat üzemeltető egy másik ország hálózatába csatol be, ezek költséggel járnak, és soha nem lesz ingyenes. Most az kérdés, hogyha ezt nem tüntetik föl, akkor ez mennyire lesz transzparens, de hát ez most egy teljesen más kérdés. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a többi szakbizottsági jelentését is látni kell. Látni kell, hogy a Imko meg az ITRE mit akar kihúzni a szövegből, mit akarunk mi húzni a szövegből, és aztán komolyan meg kell kérdeznünk a bizottságtól, hogy mi marad a szövegből, és hogy ez-e az a kiegyensúlyozott megközelítés, mely a telekommunikációs és tartalom piacot versenyképesebbé tenni nemzetközileg, hiszen ez volt az eredeti cél. Köszönöm szépen, igazad van, Emma. Magam is osztozom ezekben a véleményekben, és tényleg itt vannak azok a mm, valós, reális bizonyítékok, amelyek a Telekom csomag végrehajtását a jelenleg a tagállamokban is mutatják. Nem tudom, hogy igazából így van-e vagy sem, de a lényeg, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Természetesen én is csak a nyitott és fogyasztópárti versenyt tudom támogatni, de hol tudunk mi is hozzáadott kép, értéket képviselni. Ahogy már a témafelelős is elmondta, mit adhatunk fel és mit szolgálunk, valóban erőteljesen kell kifejezésre juttatnunk a véleményünket, a rádióspektrum koordináció, a spektrumkiosztást és a spektrumok felhasználását. 23-as cikk internet hozzáférése, aztán 24-es cikk a különböző védzáradékok. Igen fontos eleme a bizottság javaslatának a semlegesség. Ezt még egyelőre a jogi szövegben nem látjuk, úgyhogy e körül kellene még tennünk valamit, aztán a magának, az irányításnak, az úgynevezett traffic managementnek a kérdéseit is, valamint az internet hozzáférés kérdéseit. Ami a spektrum menedzsmentet illeti, a spektrum aukciók kérdése jelentős, a tagállamokat valóban be kell vonni erőteljesen e, e, feladatokba. Egyelőre persze hezitál még a bizottság, hogy beavatkozzon a területbe, de hát meg kell vizsgálnunk, hogyan lehetne a legjobb gyakorlatokat mindenképpen a spektrum aukciók e, terén fokozni a koordinációt, kooperációt is. És mind a nemzeti, mind a nemzetközi szinten a bizottság. Már most egyfajta spektrum koordinációs politikával most is felvértezte magát, meg hát a tagállamokat is, de talán a felhasználhatnánk a jelenlegi hatáskörünket arra, hogy ezt a további harmonizáció felé billentsük el ezen hatáskörök felhasználását hogyan lehetne mindenképpen még javítani. Köszönöm szépen a nagyszerű és részletekbe menő munkát, és azt, hogy a sedokkal ilyen megfe- kiválóan működött együtt. Köszönöm, Emma. Köszönöm, Doris. Én is először is Petra Komarévertnek szeretném a részletes és mindenre kiterjedő jelentését megköszönném azzal kezdem én is, amivel te is kezdted, hogy egy rosszul összeállított anyaggal van dolgunk, és a legjobb volna, hogyha az Európai Bizottság ezt visszavonna. Valószínűleg nem fogja ezt megtenni, de az volna helyes, hogyha erre kérnénk fel. Másrészt teljesen egyetértek a veled, hogy a nyílt hálózatra van szükség, minden információhoz lehessen hozzáférni. Ugyanakkor még egyszer azt is hangsúlyozni szeretném, hogy a frekvenciákat a, a közjavak egyikének kell tekinteni, és elmondtad, hogy milyen kihatással jár, járna ez a kulturális területen. És egyetértek azzal is, hogy nem akarjuk priorizálni a mobil szolgálatokat. A hálózat neutralitást jobban ki kell hangsúlyozni, ezt a bizottság anyaga nem kellőképpen definiáljon. Ugyanúgy egyetértek azzal is, hogy a best effort elvét nem lehet veszélybe sodorni. És a speciális szolgálatokat nem lehet a nyílt internet eh, helyet biztosítani a nyílt internettől teljesen leválasztott eh, hálózatokon belül szabadjon csak működtetni a speciális szolgáltatásokat. Ugyanakkor hasznosnak tartanám, hogyha tájékoztatnál bennünket arról, hogy milyen speciális szolgáltatásokat tudunk elképzelni, mert mondjuk a Netflix példája tudomásom szerint azért nem jó példa, mert a Netflix szerintem igenis a, a nyílt interneteken keresztül működik. Köszönöm, köszönöm Michels asszony. Unsere volle Zustimmung ist ja nicht immer selbstverständlich. Én is teljes, egyet, teljes egyetértésünkről szeretném biztosítani a jelentéstevőt, és köszönöm azt, hogy ilyen kiegyensúlyozott, jól kiegyensúlyozott ez a jelentéstervezet. Teljes egészében osztjuk a jelentéstevő javaslatait, ezért nem is nyújtunk be módosító indítványokat, hiszen úgy gondolom, hogy a kulturális szakbizottság feladata éppen az, hogy a szabad internetet biztosítsa, és az ezzel összefüggő kérdések, melyek a internet sokszínűsége, illetve a hálózati szolgáltatók, a, a net szolgáltatók sokféleségége egy önérték, amelyet meg kell őrizni. Erről szól a mi egyik küldetésünk itt a Kulturális Szakbizottságban. Éppen ezért a ma délelőtti vitára utalok vissza, amikor a zöld könyvről beszéltünk, hiszen úgy gondolom, hogy ez egy botrányos ügy. Botrányos az, hogy az Európai Bizottság hogyan értelmezi maga részéről a demokráciát. Egyrészt be akarja vonni az állandóan emlegetett nyilvánosságot, és ma délelőtt mondtad már, másrészt pedig olyan válaszokat épít bele a javaslatába, amely már mint egy megelőzi, megelőlegzi a konzultáció végeredményét. Éppen ezért ez annak bizonyíték, hogy az Európai Bizottság nem jól értelmezi, hamisan értelmezi a demokráciát. Egyetértek Helga Truppellel, hogy az volna a legjobb, hogy az Európai Bizottság visszavonná ezt a norma szövegjavaslatot, illetve a legjobb az volna, hogyha mi a szakbizottság visszautasi, ezt a dossziét a bizottságnak, de hát nem mi vagyunk ugye az illetékes szakbizottság. Miért? Mondom azért, mert hiányos a bizottság demokráciai értelmezése. És ezt meg kell nekik mutatni másrészt pedig ez a dokumentum az a parlament által más határozataiban megfogalmazott eh, célkitűzéseinek nem felel meg. Köszönöm szépen, és teljes, teljes egészében támogatom a jelentéstevőt. Köszönöm. Sáki asszony. Én is köszönöm, sok mindent hallottunk már a digitális uh, egységes piacról. Azt gondolom, hogy az ambíciózus terveket is meg kellene vizsgálnunk e tervezet között, hiszen igenis a roaming körüli gondolatokat és a hozzáférési célokat a polgárok is osztják ezen tervezetben. Azt javaslom, hogy specifikusan a közérdekre koncentráljunk, amikor az internet hozzáférésről beszélünk, az e-kormányzás, és az információhoz való hozzáférés tágabb értelemben szintén a hatály alá tartozik. Egyetértek azzal, amit a kollégák elmondtak eh, bizonyos gondokkal, ugyanak, gondolatokkal ugyanakkor azok, akik eh, pártolják például a net eh, semlegességét, Nos, erre lehetne építeni, és azt gondolom, hogy a bizottság részéről a javaslatban az történik, hogy ugye ő felcímkézi a semlegességgel ezt a részt, de nem biztos, hogy értjük, hogy mi a semlegesség. Lehet, hogy a javaslata bizottságnak éppen aláássa ezt a semlegességét, és a business-to-business területet lefedhetik olyan fő szerepvállalói a piacnak, amelyek később mondjuk a startupokat nem támogatnák, és a felhasználók érdekeit sem védenék. Megint csak a kultúra, a tudás hozzáférés, sem maradhat csak néhány fontos piaci résztvevő feladata. Ezért értek egyet azzal a kéréssel, a témafelelős részéről, hogy specifikáljuk, hogy mit nevezünk úgynevezett specifikált, szakosodott szolgáltatásoknak. Ezt fogalmazzuk meg, határozzuk meg, és egyenlőre még a szolgáltatások meghatározásánál pontosítanunk kell, amely pedig a spektrumot illeti a frakciónk támogatni tudja a harmonizációt az egységes piac célja irányába, ahol méret arányossággal, méret növeléssel élhetünk, és a tartalom hozzáférés is egyenlőre a televízióra koncentrál. Jó lenne, hogyha a valóság síkján is tudnánk váltani, és mind a net semlegesség, mind pedig a spektrum területén meg kell kérdeznünk, hogy mi jogalkotóként milyen szerepet játszunk, a kormányokkal szemben elveket védünk, mm, bizonyos vállalkozási modellekkel kapcsolatban nem babad, hogy tévedjünk kulturális tartalmakhoz, innovációhoz és nyitott internethez való hozzáférés. Ezek mind-mind fontosak, ennyit szerettem volna ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban elmondani. So, Most pedig megadom a bizottságnak. A szót parancsolja. Monsieur Terrava, c'est ça? Thank you, thank, thank you, Madam Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt az érdekes vitát, amelyet nagy figyelemmel követek. Néhány észrevételt szeretnék tenni. Többször tettek utalást a jelenlegi keretre, illetve végrehajtásra. És arra a kérdésre, hogy miért most készítette elő a bizottság ezt a dossziét. Nos igaz, hogy a jelenlegi keretet csupán 2011 óta használjuk, mi több sok országban a beültetés még késedelmet szenvedett. De ennek ellenére úgy gondolom, jó tapasztalatokat szereztünk arról, hogy hogyan működik a jelen keret. Két kérdést szeretnék kiemelni, hogyha szabad. Egyrészt hogy a különböző nemzeti szabályozó hatóságok a piac szabályozása során milyen jogorvoslatokkal élnek. A ha az Impact Assessment-et eh, hiányoltak, már pedig az egyes melléklet nagyon világ és egyértelmű példákat ad a szabályozói döntésekről az egyes tagállami szabályozó hatóságok részétől, részéről amelyek a rendelet nagyon sokszínű alkalmazását teszik lehetővé. Mindezt persze a jelenlegi koordinációs mechanizmus keretén belül, ami azt teszi világos, hogy nem egységes a piac, nem egységesen szabályozzák az egyes tagállamok, ezért van szükség az új intézkedésre. Ráadásul említették a semlegességet és a nyílt internetet, és megkérdezik, hogy miért akarjuk ezt szabályozni. Nos, azért, mert ez a példa mutatja, hogy a jelenlegi helyzet milyen különböző ö, tagállami részhelyzetekhez vezetett. Van két tagállam, ahol van nem hálózatsemlegeségi törvény, van egy-két tagállam, ahol a szabályozó hatóság aktívan követte nyomon a hálózatsemlegesség elvének teljesülését, iránymutatásokat is kibocsátott, és vannak olyan tagállamok, ahol a szabályozó nem igen tett lépéseket a hálózat semlegesség területén. Ugyanakkor, hogyha a Traffic Management investigation tehát az interneten belüli forgalom igazgatására vonatkozó vizsgálatot veszük figyelembe, akkor láthatjuk, hogy igenis probléma jelentkezett itt a piacon, és erre választ kell adni. Két közmeghallgatást, illetve konzultációt folytattunk a SNEC, a hálózat semlegesség keretén belül, és úgy gondolom, hogy igenis meghatározható szükség van arra, hogy az EU szintjén fellépjünk. Most a dolog lényegére térve. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság az elveket meghatározta. Egyébként az önök vitái és ezen elvek mentén szerveződött, tehát hogy biztosítsuk a nyílt internetet, és tegyük lehetővé a felhasználók számára, hogy az információkhoz és a tartalmakhoz hozzájussanak, másrészt azonban az alkalmazásokat felkínáló és a tartalomszolgáltatók számára tegyük lehetővé, hogy innovatív új szolgáltatásokat is kínáljanak és szabályozunk, szab, szabályozós tervezetünk éppen ezt akarja elérni, ezt a kettős célt akarja elérni. Szóltak önök itt a vitában is a specializált szolgáltatásokról. És úgy gondolom, hogy jól értem a vitát, hogy önök is elérték, hogy elismerik, hogy egyre nagyobb szükség van arra, hogy a szolgáltatások minimális minőségét biztosítsuk. Például az orvosi szolgáltatások, vagy az egészségügyi monitoring teretén, területén belül említették is ezt a példát, amikor egy operációról volt szó. Tehát itt bizony bizonyos minimális sávszélességet kell biztosítani a szolgálat, szolgáltatás működése érdekében. És felmerül a kérdés, hogy a két dolog, a szabad internet és a specializált szolgáltatások hogyan működhetnek együtt. Nos, a bizottság komolyan gondolkozott egy, ezen. És egy sor biztosítékot építettünk bele a javaslatunkba, amely megítélésünk szerint garantálja az internet nyitott voltát. Az isp az internet eh, szolgáltatók számára előírjuk, hogyha specializált szolgáltatásokat is kínálnak, akkor az internet, a normál a internet szolgáltatásuk ne szenvedjen kárt, ne csökkenjen a sávszélesség, ne veszélyeztessék az internet működését. Van itt még egy szempont, melyet önök is megemlítették, jelesül, hogy a végfelhasználók, amikor szolgáltatói szerződést kötnek az internet szolgáltatóval, akkor szerepeljenek ebbe minimális sávszélességi és egyéb letöltési mennyiségi garanciák. Ezért az erre vonatkozó szabályozó rendszert, szabályozókat beépítettük a tervezetünkbe. Éppen arról van tehát szó, hogyha valaki megköt egy szerződést, tudja, hogy milyen sávszélességet, milyen sebességet biztosít neki minimálisan a szolgáltató. Úgy gondoljuk tehát, hogy olyan biztosítékokat építettünk a szabályozókba, amelyek az internet biztonságát, szabadságát biztosítják. Egy másik kérdés az volt, hogy hogyan lehetne az internet szabadságát definiálni, és hogy mit tegyünk a specializált szolgáltatásokkal, illetve definiálható, hogy az internet szolgáltatók milyen technológiákat használhatnak akkor, amikor a reasonable traffic management, um, tehát a szükséges és elfogadható forgalom igazgatása elvét követik. Nos, a bizottság, hogyha egy rendeletet bocsát ki, mely aztán elfogadásra kerül, igyekszik a technikai specifikációkat elkerülni ebben a szövegben, úgy gondoljuk, hogy ezzel lehet a legjobban biztosítani, hogy a rendelet, hogyha elfogadásra kerül, hosszabb ideig alkalmazható marad, az elkövetkező években is életképes és működőképes marad. Azt hiszem, hogy itt a semlegességről csak ennyit akarok mondani, és aztán a, a frekvenciákról. Egyetértek azzal, hogy a, a rádiófrekvenciák tekintetében koordinált fellépésre van szükség, és a Rádió Spektrum szakpolitikai program irányozza elő a közös spektrum politika céljait. Az is teljesen világos, hogy az általános célok, társadalmi célok, mint a kulturális sokszínűség vagy a nyelvi sokszínűség támogatását semmiképpen nem befolyásolja vagy korlátozza az általunk előkészített rendelet. Ugyanakkor jelzem azt is, hogy javaslatunk semmifajta politikai döntést nem tesz szükségesé a wireless broadband, tehát a zsinórmentes széles sáv megteremtése tekintetében, illetve harmonizáció tekintetében. Ami pedig a hatályt illeti csak a harmonizált wireless broadband eh, frekvenciára vonatkozik a hatály, és ez persze vonatkozik a rádió, TV tartalomszolgáltatásokra is, és ugyanaz vonatkozik egyébként a menetrendre, a határidőkre is. A menetrendet a wireless broadband spektrum harmonizációi után bocsátjuk ki. Volt itt még egy kérdés, melyet feltettek miszerint, hogy a jelenlegi koordinációs mechanizmus miért nem elegendő, miért nem kielégítő, miért van tehát szükség egy új és erősebb jogeszközre, szabályozói keretre. Nos, azért, mert a spektrum odaítélési eljárásokat semmilyen módon nem koordináljuk a jelen keretben. És itt, ezen a területen további koordinációra és harmonizációra van szükségünk. Azt hiszem, hogy itt fejezem be a mondandómat. Köszönöm. Vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Hát nem lettem okosabb. Az jött a világon semmi választ nem kaptam a kérdésemre, úgyhogy én, engem ismernek, én nyíltan beszélek, az az érzésem, hogy itt valami kiváló lobby munka folyt a Telekom és egyebek részéről. De én nem azért vagyok itt, hogy ilyen szolgálatokat támogassak. Én egyszerűen nem tudom megérteni, a roaming nem probléma, de amit Ferheinert asszony is mondott, az megint más dolog, de nekünk nem kell ilyen barátságosnak lenni, mert a költségeket úgyis más valaki, viseli, de valakinek itt szívességet teszünk. Szóval a bizottságtól nem tartom tisztességesnek, hogy amit már elvárt tőlünk, kért tőlünk, és ahogy állnak jelenleg a dolgok, hogy most hogyan lehet ezt egyáltalán használni, mielőtt egyáltalán lezártuk ezt a folyamatot. 2015-ben már most az önök javaslatában azt látjuk, hogy 700 al dobálóznak. Nem tudom, hogy a bizottság ezt miért csinálja, miért nem figyel egy kicsit jobban a parlamentre, ahol megállapítottuk, hogy az elmúlt időszakban többször megakadálták, hogy ezt a 700-as hálózatot használják. Hát én vagyok felelős a kulturális intézményekért otthon, és tudom, hogy az én színházam nem tud dolgozni, mert 250 ezer euróra lenne szükség ahhoz, hogy az új technikai feltételeknek eleget tegyen. Hát ezt a színház nem bírja kifizetni, vagy amit hallottunk akkor, hogy akkor a többiek, a Telekom, meg a többiek egy alapot hozzanak létre, amiből ezt fizetik. Hát ez nem fog menni, és aztán azt mondták, hát akkor majd az állam fizeti. Hát az állam az én hazám szár vidék, gondolják, majd pénzt ad ki ennek a színháznak csak azért, mert olyan dolgokat vezetnek be, ami még egyáltalán nem élet meg erre. Tehát ez a deal, amit a bizottság itt én nem tudom kivel kötött, nem tudom támogatni, az lenne a legjobb, ha ezt az egészet úgy, hogy van, visszavonnák. Éppen ezért támogatom, amit Helga mondott, feltételezem, de hát biztos, hogy vannak még más bizottságok a házban, akik másképp gondolkoznak, de mi azonban ott leszünk, és nem hagyjuk abba. Úgyhogy muszáj a mérgemet itt kiereszteni. Lehet, hogy az az érzése, hogy túlságosan kemény vagyok. Nem, Petra, te akartál még válaszolni arra, amit a bizottság mondott. Igen, köszönöm. Hát csak támogatni tudom, amit mondtál, Doris Végül is nem kaptunk választ a feltett kérdésekre. És hát az a benyomásom, nem tettek róla, hogy egy ilyen általános közösítési technika áldozata vagyunk a bizottság részéről. És az érdekes az, hogyha a Telekomról van szó, akkor azt hallani, hogy jelenleg egyáltalán nem is érdekeltek a digitális, a digitális dividende kettő vagy a 700-as széles sávban. Tehát ez, ami megvan, az most foglalkoztatja őket eléggé, de ez az egész világ, amit itt a tagállamokon belül folyik a különböző frekvencia felhasználók között, ott kell megtalálni a megoldást, meg kell várni, hogy milyen megoldások születnek ott, és nem pedig, hogy meg tudjanak állapodni milyen egymással és nem pedig már most felosztani a, a jövőt úgy, hogy a rádió és tévé és a telekommunikációs szolgáltatók érdekei kerüljenek előtérbe, úgyhogy én ezt nem tudom felfogni, hogy miért kell ezt ilyen gyorsan elintézni, meg letudni. Végül pedig az a kérdés, hogy a speciális szolgáltatások, specialized services, a kérdés felmerült, és Mareka is ebbe az irányba érvelt. Hát ha őszintén nézzük a dolgokat, akkor a tervezetben, a bizottság tervezetében nincs is benne, hogy ez mi, hogy mit jelent. És ha megkérdezzük, én többször megkérdeztem, akkor két fogalom merül fel. Az egyik az IPTV, meg kérdezem, mi az ördög köze van ennek ahhoz. Ez ma is elfogható már, a normális interneten át, meg jön az Irius. Hát mondom, oké, okay, ezt most már értem, ez egy teljesen specializált szolgáltatás, de őszintén szólva nem szeretném, hogy a normális interneten menjen ez, mindazzal a sok veszéllyel, amivel jár. Ha a jövőben valamilyen online operáció történik, akkor jobb lesz, hogyha ezek külön hálózaton fut. De ami a többi felhasználási területet illeti, arra a világon semmi választ nem olvastam. Ha a szakirodalmat olvasom, akkor az úgynevezett managed services, vagy a specialized nél Dél-Kelet-Ázsiából jönnek a példák, de hát ott ezek az internetek bizonyos részei, amelyekből csomagot hoznak létre. És éppen ez az, amit, amit nem akarunk. Nem akarjuk, hogy itt is legyenek csomagok, amelyek ugye a szabad és nyitott, nyílt internetet helyettesítik, és ezt nevezzük akkor speciális szolgáltatásnak. Ezt nem akarjuk. Erre ne, ez nem kell. És ezért nagyon világosan megpróbáltam megmondani, ha valaki ezt még világosabban meg tudja fogalmazni, azt örömmel várom. A kettes cikk 15. bekezdés, ezt ott módosítanám, és azt mondtam, hogy az egy elektronikus kommunikációs szolgáltatás, amely zárt és az internet független hálózatokon biztosítható és üzemelthető, hogy az internet egyetlen részét se helyettesíthesse, és nem mint internetet kerüljön, a, nem mint internetet árusítsák. Ez az egyetlen definíció, ami eddig számomra elfogadható, hogy hogyan lehet ezt behatárolni. Tehát ne történjen az, ami Dél-Kelet-Ázsiában. Amire szükség van az, hogy ezek speciális érdekeket szolgáló, speciális szolgáltatások, két kórház közötti kapcsolat, vagy mit tudom én, mire lehet még gondolni, ez a BB modell, tehát business to business, ezek már mennek külön hálózatokon keresztül, és nem az interneten keresztül. Tehát ennyiben nekem eddig senki nem mondta el világosan, hogy mi ez a Specialized Services. Én megpróbáltam ezt definiálni, hogy ez ne érintse a klasszikus internetet. De ha valakinek jobb ötlete van, akkor abszolút nyitott vagyok. Hálózat semlegesség. Persze, mindig mondtuk, mint parlament mindig mondtuk, már követeltük már az első meghallgatás során is. Azt mondtuk, hogy mi, mint parlament szeretnénk egy szabályozást, akkor azt magyarázták, hogy a szívügyük, mondta a tanács, és hogy el fogják indítani, csak először meg kell nézni a dolgot. Mm, először bizonyosság kell arról, hogy a hálózat semlegesség Európában, hogy ezt egyáltalán nem veszik jelenleg figyelembe. És az eredmény az lett, hogy a biztos az, hogy mindig azt mondtam, ha rákérdeztünk, többször rákérdeztünk, azt mondta, hogy hát még nem tudjuk pontosan. Most itt van ez a berek jelentés egy éve, és hirtelen egy fél évvel a parlament választása előtt, most ez itt landol a rendelettervezet előttünk, és akkor mindennek gyorsannak kell történnie, holott négy éven keresztül a parlament sürgette, hogy végre egy észszerű javaslat találjanak elő. Volt négy évük, hogy elgondolkozzanak ezzel, hogy mi történjen a hálózat semlegességgel, és hozzanak létre egy normális tervezetet. Most ezt megkapjuk szeptemberben, jó gyorsan csináljuk meg, hogy lehetőség szerint még ebben a ciklusban meg tudjuk valósítani. Hát ezt csak úgy tudom megmagyarázni, hogy itt valamiféle mm, díj született, de ebben én nem kívánok részt venni. Azt hiszem, hogy ez nem is köt bennünket. A vidéki térség és a minőség. Azt hiszem, hogy ez is fontos. Ugyanis, hogyha ilyen specializált szolgáltatásokat engedélyezünk, akkor biztosítani kell, hogy mindenütt legyen internet hozzáférés, amely megfelel a mindenkori technikai fejlettségi szintnek. Akkor, hogyha a vidéki térségben ez ennyi és ennyi a sebesség, ha nagyvárosban meg 30 vagy 100, de azt ott biztosítani kell. Ez nem fordulhat elő, és nem történhet meg, hogyha nekem azt mondom, hogy igen, persze, biztosítjuk az internet hozzáférést, csak olyan lassan, lassút, hogy nem lehet használni. Ez nem fordulhat elő. Éppen ezért ezt én szeretné, ezt én ki is emeltem, hogy az internet, az internet elérése az legalább olyan minőségű legyen, amely a mindenkori technikai fejlettségi szintnek megfelel és ezt természetesen a szerződésben is biztosítani kell, és nem igazán értettem, hogy az imkóbeli kollega, a Malcolm Harbour ezt a transzparencia kötelezettséget, ami benne van több paragrafusban, jó, csak az nem törvény. Jó, ha benne van, de ez nem törvény. Tehát ez a transzparencia kötelezettség, meg az, hogy nyomon követhessük, azt én jónak tartom úgyhogy annak nincs, ok, hogy ezt töröljük. Biztosítani kell, hogy ilyen minimális minőséget biztosítani lehessen, ne legyen ez úgy, mint ma, hogy azt írjuk, hogy 30 mp per másodperc, aztán máshol meg 200 vagy 700. Tehát még egy dolog. igen, elgondoltam, hogy mi, mint kulturális bizottság, azt mondjuk el, hogy mi ezt az egész jelentést úgy, ahogy van, visszautasítjuk. Megtehettük volna, és akkor lehet, hogy többséget is kapott volna ez a bizottságban. Csak a másik két bizottság ö, dalolva tovább csinálta volna. És akkor mi nem vehettünk volna részt a kompromisszumban, és magunk zártuk volna ki magunkat. Tehát feltételezem, hogy a másik két bizottság azt mondja, hogy ezt visszautasítjuk, ezt nem fogják éppen ezért, hát az az egyszerű vagy, vagy reálisabb út, hogy próbáljuk ezt meg annyira korrigálni, hogy legalább el tudja fogadni a parlament, és aztán minden egyebet majd a következő ciklusban kell a tanácssal és a az új bizottsággal megtárgyalni. Köszönöm. Akkor ezzel ezt a vitát le is zárjuk. Az ellentéte annak történik, mint ami itt áll, ugyanis december 5-én fogjuk a módosítókat, tehát az akkor lehet a módosítókat benyújtani, Gamerévet asszonynak akkor lesz még ideje, de azt gondolom, hogy ezzel már mindenki foglalkozott, tehát december 5-ig tudják ezt benyújtani. Nincs ellentmondás, tehát december 5-e köszönöm Petra, köszönöm a résztvevőknek, köszönöm a bizottságnak, még akkor is, hogyha ez nem volt olyan felemelő, amit mondtak. És akkor jön a 9. napi rendi pont, az EU külpolitikája, a kulturális és vallási különbségek világában. Hát Papa Nikolaou úr itt van velünk, ő a vélemény előadója, a külügyi bizottság készíti a jelentést, az EU politikája, tehát a kulturális és vallási különbségek világában. Mi egy véleményt készítünk ehhez, és azt hiszem, hogy annak idején Sáke asszony az EU külpolitikájának kulturális dimenziójával foglalkozott, ehhez csatlakozunk, és akkor most Georgios Papanikulau úrnak adjak meg a szót. Parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm elnök asszony, remélem nem olyan fogós a téma ez alkalommal, mint az előző jelentés esetén. Tisztelt kollégáim, nagy örömömre szolgál, hogy a véleménytervezetemet eh, önök elé tárhatom, az a FET, az illetékes eh, bizottság. Mi pedig ugye a külpolitikai, kulturális, vallási különbségek aspektusokat vizsgáljuk nagyszerű alap ahhoz, hogy a kulturális diplomáciát is felhasználhassuk. Tudjuk, hogy a multikulturalizmus az EU-ban mindenképpen egy hozzáadott értéket képvisel szakpolitikáinkhoz. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a fenntartható fejlődéshez, kultúrák, vallások közötti párbeszédhez hozzá járulhatunk, így a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló 2005-ös UNESCO egyezmény részes feleként mi is kulturális csele előmozdítását és a békét, stabilitást szolgáljuk közös politikai kezdeményezésről van szó, és hát a Kreatív Európa például egy ilyen program a legutóbbi Strasburgi plenárison is emellett tettük le voksunkat. Az idegen gyűlölet ellen az emberi jogokat védjük, és a tolerancia hívei vagyunk, támogatva és bizonyos EU kultúrpolitikákba bevonva a, és kezdeményezésekbe bevonva a külső határainkon túli országokat, számos külkapcsolatot tudunk ápolni, és valóban befektetünk a tudásba, kiemeljük, hogy a médiák szerepe milyen fontos, mindig szólok az új médiákról, megteszem ezt mind a közleményekben, a kultúrák közötti valamint a kulturális javak esetében és az Európeána programban. A kölcsönös megismerést, a köl, az értékek kölcsönös tiszteletben tartását szolgáljuk, hiszen ezzel a kulturális diplomáciához is hozzájárulhatunk, hozzáadott értékeket képviselve más országok felé. Ne felejtsük el azt sem, hogy Jean Monnet néhány évtizeddel elő, ezelőtt, amikor az európai közösség létrehozása mellett eh, szállt csíkra, akkor elmondta, hogy ha újra kezdhetné, akkor a kultúrával kezdeni, és sajnos a kompetenciánk a Kulturális Oktatási Bizottság részéről korlátozott, és így egy olyan rövid szöveget kell világos üzenetekkel megfogalmaznunk, amely igen rövid, és hát ez a szakbizottságunk hivatása, és várom az önök javaslatait, módosító indítványait, és kérem küldjék meg azokat a titkárságomnak, és minden új gondolatot nagyon támogatok, mindent megteszek annak érdekében, hogy a módosítókat figyelembe vegyem. Köszönöm szépen a titkárságnak, Erikson asszonynak a munkát, minden árnyék előadótársamnak, a néppárt részéről a tanácsadónak, jó barátomnak köszönöm szépen már előre a támogatásokat. Remélem röviden fogalmaztam. Köszönöm szépen, most pedig Kamerébert asszony kap szót. Köszönöm szépen. Hát bizony ez a kellemetlen tisztem van most, hogy Emiliót helyettesítsem, a kémi árnyék jelentéstevőnk, de viszonylag egyszerűen tudom ellátni ezt a tisztemet, hiszen teljesen egyetértek azzal, amit Emilio írt. Egyrészt köszönetet mond a jelentés tervezetért, Azt mondja Emilio, hogy a tervezet sok kulturális kezdeményezést tartalmaz, amely a harmadik államokkal való kapcsolatunkban fontos szerepet játszik. Emilio ezen felül úgy is gondolja, hogy a külpolitikai viszonyokban a kultúrpolitikát még nagyobb helyi értékhez kell juttatni, hiszen kulturális szakbizottságként megmutathatjuk, hogy az EU több, mint egy gazdasági zóna vagy egy piaci hatalom, az Unió sikeres kulturális és szociális projektként is ismerjék, megismerjék föl partnereink a világon hiszen az a célunk, hogy a kulturális területen is partneri kapcsolatokat építsünk ki. A kül, kulturális külpolitika kulturális szempontjait, aspektusait Emilio szerint jobban meg kell erősíteni, és a sokszínűségben, egységben, a sokszínűségben iránymutatás a harmadik államokkal való viszonyunkban is nagyobb jelentőséggel bírhat. Ezért a vélemény az EU külügyi kapcsolataiban is nagyobb szerepet kell, hogy juttasson a kultúrának. Egy-két elv figyelembevételével, például, hogy az európai kezdeményezések a tagállamokkal alkalmazott akciókkal kiegészítőek legyenek, valamint, hogy a parlamenti delegációk résztvevői kapják meg azt a világos felhatalmazást, hogy külföldön ne csak a gazdasági kapcsolatokra gondoljanak, hanem a kulturális szempontokra is. Az EU a harmadik államokkal való kulturális kapcsolatában az EU eh, kulturális jelenlétét is igyekezzék megerősíteni, valamint segítse a mondjuk fejlődő országból jövő kulturális termékek EU-s piacra való jutását. Végezetül pedig a biztosítsa az emberek kultúrához és az egymással való kulturális eszmecseréhez való hozzáférését. Azt hiszem, hogy ezzel a céllal, ezekkel a célokkal egyetérthetünk. Jelentéstevő kollégám, árnyék jelentéstevő kollégám pedig gratulál a jelentéstevőnek ahhoz a meglátásához, hogy ez EU egy olyan soft power, amely a jövő világát javíthatja ezzel a soft powerrel rendelkezésére álló puha erővel, nem erőszakos hatalommal, és így felléphet a populista mozgalmak ellen, mind az EU-ban, mind az EU-n kívül. Köszönöm szépen. Kúria úr, majd Sáki asszony. Köszönöm szépen, állnak asszony. Úgy gondolom, hogy jól döntöttünk akkor, amikor a külügyi szakbizottság jelentéséhez véleményt készítettünk. Hiszen úgy gondolom, hogy ezen a területen bizony nagyobbak voltak az elvárásaink, mint amit a kulturális, mint a külügyi szakbizottság jelentése megfogalmazott. Tehát úgy gondolom, hogy túl nehézkes az a megfogalmazás, melyel a AFET szövege él. Papa Nikolau kollega meglátásaival ugyanakkor nagyon is ész egyetértek. A soft power, ahogyan Kameivert, Kamerivert asszony is mondta, alapvető jelentőséggel bír annak érdekében, hogy a külügyi kapcsolatunkban is jobban megjelenjünk, jobban fellépjünk, és a kultúrát is helyzetbe hozzuk. Hiszen a kultúra és az oktatás alapvető jelentőséggel bír, akkor, hogyha ezt a tendenciát akarjuk megerősíteni az európai külpolitikában, és hogyha figyelembe akarjuk venni persze a különböző kulturális és vallási különbségeket, és így mégiscsak az kreatív Európa és az állampolgárok Európájának elvei mentén építkezünk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a külkapcsolatokban nagyon fontos volna egyre nagyobb hangsúlyt fektetni a kultúrára, az oktatásra, annak érdekében, hogy a magunk elé kitűzött céloknak jobban megfelelőjünk. Köszönöm szépen. Sáki asszony. Thank you very much. Um, I'm happy to... Köszönöm szépen, és nagyon örülök a véleménynek, mert valóban az én szakbizottsági munkámat is tükrözi, és közösen vizsgáltuk meg a kulturális komponenseit a külpolitikának. Számos utalás, amelyet a jegyez kollégánk, azokkal egyet tudok érteni. Üdvözlöm azt, hogy az új technológiák szerepét is kihangsúlyozza abban, hogy hogyan lehet világszinten a tartalmakhoz hozzáférés biztosítani. Aztán az új technológiák, amelyekben a kultúrák közötti és vallások közötti különbségeket lehet áthidalni, de, erről, de itt azért többről is van szó, hiszen az emberek önmaguk döntenek arról, hogy mit akarnak tenni a tartalmakkal és a tartalmakhoz való hozzáféréssel. Talán ahelyett, hogy ünnepelnénk itt az európai értékeket a kulturális vallási különbségeken keresztül, amelyek annyira sokszínűek, szinte korlátlanok, én azt szeretném, ha itt kevésbé leíró, deskriptív jellegűek lennénk, ha megengedi előadótársam, hogy javaslattal is éljek. Jó lenne, hogyha bemutatnánk azt is, hogy mire lehetünk igazán büszköt, büszkék itt Európában. Köszönöm. Gracias, Presidenta, y bueno, pues felicidad, felicidades al colega Papanik. Köszönöm szépen, elnök asszony, gratulálok a téma felelős kollégánknak. Úgy gondolom, hogy igen fontos az Európai Uniós nagyköveteinket is bevonni ebbe a munkába, hogy ők maguk is terjesszék az egyes célországokban az Európai Unió kulturális hozzáadott értékét. Arra mindenképpen büszkék lehetünk Európában, hogy milyen sokszínű a kultúránk, milyen gazdag nyelvi sokszínűséggel rendelkezünk, ezeket is ki lehetne emelni még magában a véleményben, erre nem mindenki lehet büszke, de mi igen. És a nagyköveteink szerepét is jó lenne, ha kiemelnénk. Az idegenforgalom és az európai gazdaság szempontjából a promóció különböző fesztiválok kidomborítása a e véleményben azt gondolom, hogy hasznos lehetne, és a külföldi nagyköveteink szerepe ez is lehetne. Köszönöm szépen. Én is gyakran úton vagyok, különböző rendezvényeket nyitok meg, zárok le. Ha jól emlékeztek, emlékeznek, három évvel ezelőtt a Lux díj fődíjezottja. egy olyan film volt, amely a becsület szó jelentőségéről szól, de nem oktató, kioktató jellegű volt. És úgy gondolom, hogy Fi Oladak ezt a filmet Pakisztánban is megmutattam, bemutatta. Ez egy olyan film, amely uh, Pakisztán problémájára mutat rá, de Törökországban is bemutatták ezt a filmet. Tehát úgy gondolom, hogy az ilyen meglévő eszközöket, most idézőjelesen mondom az eszközt, a delegációink, a külügyminisztereink használják föl. a Lux film díj, eh, díjat érdemes volna a külpolitikában is használni. Ez egy olyan túl, egy olyan eszköz, amelyet mi dolgoztunk ki, és voltak éppen az európai tekintetet, az európai látásmódot jeleníti meg, de ugyanakkor jó alkalmas ez arra, hogy a más kultúrákhoz tartozóak eh, is eh, megtapasztalják a mi látásmódunkat, megértsék, hogy hogyan gondolkozunk, hogyan érzünk. Egy ilyesfajta módosítót fogok benyújtani, nem tudom, hogy sikerül elfogadtatni. Tehát ne csak az Erasmus Plus-ra gondoljunk, hanem egy ilyen egész konkrét lehetőségre is, mint ami a Lux film díj nyertes filmjének a bemutatása volna. Valaki kérje még a szót, úgy tűnik, hogy nem sietnünk kell, hiszen december 5-én van, bocsánat, nem, nem. Bilde asszony kért meg szót. Elnézést, Bilde asszony. Parancsoljon, kéri a szót? A külügyi szolgálat nevében parancsoljon. Thank you very much. Yeah, we come from this... Köszönöm szépen. Igazából mi a nem hivatalos épületből érkeztünk ide, de nagy öröm számomra, hogy egy kicsit arról is beszámolhassunk, hogy mi magunk mit teszünk e téren, és szeretném három pontban megosztani önökkel, hogy a külügyi szolgálat e, ezen interkulturális fejlődés területén hogyan lép fel, hogyan kívánja a külpolitika szereplőjéként a kulturális és vallási különbségeket is áthidalni, és néhány szóban arról szólnék, hogy a véleménytervezethez képest mi magunk milyen érdekes projekteket hoztunk létre, mint az Erasmus program, amely úgymond a virtuális térbe lépett ki. A két első ponttal kapcsolatban dióhéjban szólok majd csak. Annyival kezdeném, hogy oly sok kezdeményezést valóban útjára bocsátottunk, azzal is mérve, hogy igazából a külvilágban milyen szinten tudunk fellépni, egyfajta ernyő programon keresztül közösen tudunk hozzáadott értékképviselőjeként és átfedések nélkül fellépni. Ez pedig különösen a média területén komoly hozzájárulást sikerült határokon átnyúló konzultációknak hála létrehozni. Új szereplők is megjelentek a területen, az ausztriai vallások, vallások közötti párbeszéd központ, kultúrák és vallások közötti oktatást is szolgálja lehet, hogy nem a kultúrpolitika része ez igazán, hanem az, hogy hogyan látjuk egymást, hogyan oktatjuk, képezzük gyermekeinket, a vallási ö, oktatás mennyire fontos egyes országokban és határokon túl, és ezzel kapcsolatban lezárnám azzal, hogy megpróbáltuk elkerülni az átfedéseket, és kölcsönösen próbáltuk egymás munkáját is erősíteni. Második gondolat, vallási kérdések a külkapcsolatokban, ez nem semmi nincs új a nap alatt, de az igaz, hogy az identitás alapú politika egyre ö, inkább jelentősé válik nem csak Európában, hanem a világban is barátság politika az, amely a vallási különbségeket képes leépíteni az FCO-val és egy holland kollégával együtt, hogy jobban felvértezzük a mm, döntéshozóinkat, a diplom, diplomatáinkat azzal, hogy a kultúrák közötti párbeszéd eh, kapcsán is tudják erősíteni kezdeményezéseinket megpróbáltuk megvizsgálni a területeken, hogy hol lehet még tudatosságot fokozni, ismereteinket fokozni a vallási szabadság és vallási hovatartozás tekintetén lépnünk. A konfliktusok megelőzése egy ilyen fontos terület, és azt szeretném még kihangsúlyozni, mivel úgy gondolom, hogy fontos, hogy inkább a határok gombaló oda-vissza mm, kapcsolatokon gondolkodjunk. Olyan szereplőkre gondolok, például, mint a, a muszlim testvériség csoportjai, ahol igen, elővigyázatosnak kell lennünk. Sok mindent mondhatnék, de azzal zárnám, hogy a vallás kérdésének fontos szerepe van. Képzési kurzusokat indítottunk útjára a saját csapataink számára, a tagállami terepeken is fellépünk, hiszen alapvető megértésre van szükség a különböző nagy vallási irány, irányulatok szintjén a magát, a kontextusokat is meg kell próbálnunk az Európai Emberi Jogi Bíróság esettanulmányain keresztül is. A szekularizációhoz való jog, a valláshoz való jog különböző nap mint napi vetületeit is képzéseken keresztül ismertetjük meg. Aztán szólnék még talán egy érdekes kezdeményezésről is, azt gondolom, hogy semmi nem helyettesítheti be az alapvető kommunikációt. Ezen keresztül lehet valóban az előítéleteket megszüntetni, és az embereket is képezni, és a bizottság például az Erasmuson keresztül is egy valódi sikertörténetet vitt éveken keresztül sikerre, de a cserekapcsolatokon keresztül sajnos még csak kevesebb, mint egy százalékát fedi le a kezdeményezéseinknek, de ez a virtuális csereprogram egy olyan oktatási csereprogram, amelyet egy USA-béli nem profit NGO vezet, és eh, a parlamentbe is ellátogattak, úgy tudom, hogy már eljöttek ide a parlamentbe, és szeretném elmondani azt, hogy mennyire fontos az alapgondolat, hogy ahelyett, hogy egy mélyreható eszmecserét folytassanak csak néhány úgynevezett eh, kiváltságos személlyel, ők inkább eh, széles köröket kívánnak párbeszédben megérinteni egy szemeszteren keresztül több mint száz egyetem bevonásával a világban, és a programban az USA-ból tanulmányozzák ezen, kap, ezen csereprogramoknak a hatását kezdetektől a végéig a programnak egy szemeszteren keresztül. Sokkal olcsóbb ez a megközelítés, sokkal több ilyen programot lehet, sokkal több személy bevonásával, városokon keresztül, ti, sőt vidéki területek bevonásával is, interneten keresztül is összekapcsolva embereket, és így a úgymond fizikális, mondjuk e-, Erasmus típusú programoknál nagyobb célközönséget lehet megérinteni. A külügyi szolgálat tehát az ENSZ közgyűlésen keresztül is Christopher Stevens amerikai nagykövet és családjának gyilkosságát, mint példát használta föl arra, hogy a radikalizáció elleni ö, alapot hozzon létre, és próbáljon meg fellépni ö, egyfajta politikai síkon is, 5 millió eurós támogatással próbáljuk mi, európaiak, nem csak a diákjainkat bevonni ezen kapcsolatokba, hanem a virtuális kapcsolatokat és cseréket valóban napirendünkre tűzni, hogy tudatosságot fokozzunk, hogy az interkulturális ismereteket terjesszük, és a radikalizáció ellen léphessünk föl minél gyorsabban. Az ilyen típusú projektek, amikor a véleménytervezést, véleménytervezetet a kettestől négyes pontig vizsgálom, azt gondolom, hogy nagyon fontos, persze semmi nem tudja kiváltani a terepen és a személyes kapcsolatok gazdagságát, de erre is szerettem volna kitenni, és köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy emlékeztetett rá, hogy itt ül és felkészült, hiszen ezt nem tarthatta volna meg ezt a fontos beszédét, hogyha nem emlékeztet rá. Örülök annak, hogy a külügyi szolgálat felkészült arra, hogy hozzászóljon ehhez a téma komplexumhoz. Örülnék, hogyha anyagot is kaphatnánk önöktől, ezt körbeadnánk. Jelzem még, hogy minthogy az Erasmus Plus programban különböző fiatal korosztályok vannak, aztán van a Comenius program, majd a felnőtt képzésben bevezettük a twinninget, eh, és az EPALE e keretén belül is úgy gondolom, hogy amit ön végeznek, ez, önök csinálnak, ez is egy hasonló program, csak a harmadik államokkal, és azt hiszem, hogy ez az interkulturális együttélés gondolatát még jobban megerősíteni, hiszen az Európai Unióban az interkulturális együttélés jobban működik már, mint mondjuk az óceánon keresztül nyúlva, éppen ezért érdemes volna közösen ilyen irányú kezdeményezést megfogalmaznunk a bizottság irányába. Köszönöm szépen, és veszek egy módosítót is be fogunk nyújtani. Rendben van, akkor ezt lezárhatjuk. Jelzem, hogy december 5-ig lehet a módosító indítványokat benyújtani. Mi van még, mi van még? A Lökegárd jelentés 2013-as évi jelentés az uniós polgárságról, uniós polgárok az ön jogai, az ön jövője. A PETI, a Petíciós Szakbizottság az Életékes Szakbizottság, és Lökegárd úr egy véleményt fog ehhez a jelentéshez elkészíteni, és most be is vezethet bennünket, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem, titka, nem titok, hogy kihívásokkal szembesülünk, amikor a polgárok Európáját támogatjuk. Mi egyetértünk abban, hogy mi élvezzük a jótékony hatásait ennek. A bizottság jelentése nagyon sok ilyen jótékony hatásra hívja fel a figyelmet, de hát még mindig van egy nagy-nagy kihívás, és hát nem igazán világos, hogy mit tudunk tenni. Látjuk, hogy milyen terheket ró ez, Brüssz, milyen terheket ró Brüsszel, sokakra ezt érzik, csak ezt látják, ez egy probléma Dániában és az én országomban is. Tehát a feladatunk világos, ismertetni kell a mindennapi életet, vonzóvá kell azt tenni. Két fontos területet említenék, a tudósítás és az európai hálózatok. Az első bekezdés az ezzel a tudatosítással foglalkozik a figyelem felhívása Ez nem elég, hanem össze kell fogni, össze kell kapcsolni az erőinket, és hát a nemzeti politikusokat is be kell vonni. Ezt lehet módosító javaslatokkal korrigálni, azt hiszem. A negyedik cikk az, az európai hálózatokkal foglalkozik. Voltak gondok, a bizottság hirtelenül nem mondott egy programot, és továbbra is nyomást kell gyakorolni ebben a kérdésben a bizottságra. Remélem ezt támogatják. Hát ennyit tudok mondani, elnök asszony, várom a megjegyzéseiket. Köszönöm. Köszönöm, Martin. Becker úr. Köszönöm szépen, elnök asszony egy számomra nagyon kellemes szerepet töltök jelenleg be. A petíciós bizottságnál a jelentés felelőse voltam, és hát természetesen másképp látom a feladatot most, mert más a polgárságból, következő feladat és mások a jogi aspektusok, de hát ott is nagyon gyorsan meg tudtunk állapítani bizonyos dolgokat, és a raportőrrel folytatott beszélgetésből, ami nagyon konstruktív volt, kiderült, hogy a lényeg az, hogy ezt tudatosítani kell a polgárokban, hogy kialakuljon bennük ez az awareness, ez az awareness raising, ez megvalósuljon. Én még tovább is megyek egy lépéssel a módosítóval, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy a politikai képzést, és különösen az európai képzést, az Európa témát megnézzük, és hát a tanárképzés ezzel kapcsolatban mit csinál. És ha nagyon bátor vagyok, akkor az Erasmus a tanárok számára ez biztos, hogy követelném. A második dolog, komoly felelősségét látom itt a tagállamoknak, de ezt egyszerűen lerázzák magukról, ezt a felelősséget nem vállalják, nincs nem a közszolgálati médiumok a tagállamokban, nem kapcsolódnak ebbe be, pedig nagyon komoly pozitív szerepet játszhatnának, hogy ez a két súlypont érvényesüljön. Egyébként üdvözlöm a jelentést, különösen a negyedik pontot, azt nagyon fontosnak tartom, úgyhogy ez egy pozitív jelentés, köszönöm. Köszönöm, Santiago. Köszönöm szépen. Én is gratulálok a vélemény előadójának szeretném a választási jogaik mellett letenni vaksam az állampolgároknak, az európai polgároknak. Vannak olyan európai polgárok, amelyek más országokban élnek, mint mondjuk Spanyolországban, és mm, nem iratkoztak föl a választási listákra, így nem vehetnek részt a helyi és az európai választásokban Szeretném tudni, hogy nem lenne lehetőség arra, hogy a soron következő választásokra nem lehetne az érzékenységüket fokozni pontosan, vagy tudatosságukat ezeknek a polgároknak, akik külhonban laknak, de jogosultak lehetnének a választásra akár nyugdíjasokról beszélünk, akár diákokról, akik nem is tudják, hogy hogy kezdjenek hozzá, hogyan fogjanak hozzá ahhoz, hogy feliratkozzanak például egy-egy ilyen választási eh, listára. Interneten eh, nem igazán eh, tudnak hozzáférni, sokszor panaszkodunk, hogy nem választanak a választópolgárok. De miért nem? Hát talán ezért, mert nem tudnak róla. Köszönöm szépen, Verzsi asszony! Az az érzésem, hogy Lisszaboni szerződés óta már Európa demokratikus és átlátható. Új Európa ez, amely 500 millió polgárához közelebb áll, mint valaha. Ez jó dolog. Santiago a választói jogokról beszélt, az egyetemes közvetlen választójogokról, polgári, gazdasági és társadalmi jogokról is, ezeket mind-mind jogi aktusok védenek, és biztosítanak, mégis látjuk, hogy az űr egyre mélyül a polgárok és Európa között. És nem, hogy előre haladnánk, hanem vissza-vissza lépegetünk e téren. Pedig bizony komoly érdekünk fűződik ahhoz, hogy ez ne így legyen. Heinz Becker beszélt a petíciós jogokról, az európai polgári kezdeményezés jogáról. Tudjuk, hogy léteznek mi a szakavatottak, de a polgárok sokan nem ismerik ezen lehetőségeket, és saját polgári jogaikat sem, úgyhogy valóban az elkövetkező hónapokban a tudatosság fokozását kell napirendre tűznünk, és bizony Európára mutogatnak újjal mindenhol, ahol a hibákat, a nehézségeket keresik az emberek. Itt még van mit tennünk. Ezzel kapcsolatban valóban nemzeti szinten is, tagállami szinten is komolyan kell, hogy vegyék Európát és az Európai Parlamentet is. Sajnos a nemzeti szint sokszor éppen ellentétesen ezzel újjal mutogat Európára, amikor éppen úgy hozza kedve, és takarózik velünk, amikor ez így alkalmas a polgárok, az oktatók, képzők, tanárok továbbképzése és érzékenységének fokozása is fontos, hiszen ők lehetnek zászló vívői a gyermekek felé például az európai üzenetnek. Minden érdekünk fűződik ahhoz, hogy valóban a támogassuk a polgári részvételt. Épp úr. Minustakin Lokikárdin lausunto on igen, Lokegárd úr szövege kiváló. Nagyon sok fontos eszköz szerepel benne, amelyek segítségével a polgárok a jogaikkal jobban tudnak élni. Például a Europe Direct, vagy a Your Europe, ezek a programok, mint a Solvit, meg a Euris hálózatok. A probléma az az, hogy ezek az eszközök nem ismertek a polgárok körében legalábbis a legtöbb polgár nem ismeri, és éppen ezért nem is használja. Tehát a, ezt mind-mind tudatosítani kell, fel kell rájuk hívni a figyelmet. Egy második kérdés, amire szeretném én is felhívni a figyelmet, az az, hogy a, az Európa a Polgárok Európája program, amit a parlament elfogadott. Ennek a fő célja éppen az, hogy a fejekben idézen elő változást Európa értékét, kultúráját illetően, hogy ismerjék meg Európa történetét. Vitát szeretnénk indítani, amelyből kiderül, hogy az Európai Unió és a polgárok napi élete hogyan függnek össze, és hogyan befolyásolja egyik a másikat. Tehát aktívá kell tenni a polgárokat. Így próbáljuk Európát közelebb vinni a polgárokhoz. 500 millió ember él az Európai Unióban, és hát egy új gondolkodásmódot kell vinni hozzájuk, egy európa-centrikus gondolkodást. Ez nem csak a politikusokra vonatkozik, hanem mindenkire, hogy az emberek tudják, hogy hogyan lehet nemzeti szinten, meg európai szinten bizonyos stratégiákat végrehajtani. Ha megnézzük, hogy Lokegárd kollega mit mond, akkor látható, hogy csökkentek a források a következő több éves pénzügyi tervben erre a célra. Hát ugye ebbe be kell fektetni, mert tudjuk, hogy éppen ez a leggyengébb pontja az Európai Uniónak, de hát szükségünk van a polgárokra. Úgy kell, hogy az Európai Unió a, a az övéké legyen, úgy érezzék, nem szabad, hogy idegen testnek tartsák. Másrészt azonban készek vagyunk a projekt költségvetését, mégiscsak ennyire csökkentjük a költségvetés. 20%-os volt a csökkentés erre a célra a költségvetésben. Tehát az új költségvetés 160 millió eurót irányoz elő 7 évre. És ezt 28 tagállamra 1 millió eurónál kevesebb évente országonként. Hát ez nevetséges, mit lehet ezzel kezdeni? De mi, elnök asszony, mi hiszünk Európa jövőjébe, csak hát el kell érni, hogy a polgárok is higgyenek benne. Köszönöm. Nagyon köszönjük ezt a lelkesedést, de ne velünk veszek egy nem mi csökkentettük a forrásokat, még a is csak 5%-kal csökkentette ezt, a kormány, az állam és kormányfők voltak itt a háttérben, akik ezt megtették. A probléma az, hogy mi azt mondjuk, hogy kell, kell, kell, kell, és erről a szintről ezt nem lehet megcsinálni, ezt akartam már az előbb is mondani, Hát ezt csináld otthon, a saját szomszédságodban, én is, meg mindenki, de még akkor se elég, mert nem vagyunk annyian. De ez egy, egy fenék nélküli hordó, mert nem tudjuk, hogy az 500 milliót remélem, hogy talán 5 mm, millió azért legalább lesz ebből országonként Hát ez igaz, de egyedül nem tudunk semmit elérni, csak közösen akkor erősek vagyunk. Tényleg e, e, reformációra van szükség Európában. Hát még nem találtuk meg a bölcsek kövét, mindenki tegye meg, amit tud, ott, ahol él, de biztos vagyok, a bizottság az egyetlen választomat se fogja meggyőzni. Nekem kell ezt elvégezni, meg bárkinek, a aki itt ül a teremben. És tehát nekünk hiába verjük a mellünket, azok a források, amelyek rendelkezésünkre álltak, és megpróbáltunk rendezvényeket szervezni, hogy az európai gondolatot közvetítsük, most már ilyesmire nem lesz pénz. De ez nem a mi hibánk, hanem az állam és kormány főké. Becker kollega hagyja már abba, hogy valami olyasmit követel, ami van. Nem? Remélem, ilyet nem csinál már többet. Igen, az Erasmus Plus-ban, nem az Erasmusban, az a diákoké, az Erasmus Plus-ban már van szó képzésről, és én is tanár vagyok, úgyhogy tudom, miről van szó. Van lehetőség arra, hogy a tanár csare az fejlődjön, nem csak a tanárok, hanem akik az oktatásban dolgoznak. Nem mond nekem ezt többet, jobbak vagyunk, mint a hírünk, de hát mi van, hogy hát még csak te se tudod mindezt. Úgyhogy soha nem fogom tagadni, hogy tanár voltam, de ez elég. Rendben van. Te is, nem? Mari Terez. Nos, Martin. Köszönöm, elnök asszony. Sajn, mi már találkoztunk Becker úrral ebben az ügyben, úgyhogy csak nyitott kapokat dönget, mert az Erasmus Plus-ban már erről szó esett. De Az jó, hogy ön kiemeli ezt a pontot, a tanárok szerepét. Egy nagyon komoly szerepet játszanak, és tudtunk is tenni valamit az Erasmus Plus tárgyalások során ebbe az irányba. Ez jó dolog, de még többet kell tenni, ez biztos. Köszönöm, hogy felhívta erre még egyszer a figyelmet. Ez egy jó lehetőség, hogy foglalkozzunk vele. Fiszus kollega, igaza van, lehet egy módosítót kidolgozni ezzel kapcsolatban. Jó felvetés, a különös tekintettel a választásokra. Én biztos vagyok abban, hogy a parlament egy nagyon ambiciózus kampányt fog folytatni, különösen a rendelkezésre álló pénzhez képest, az nem sok, de hát a parlamentben biztos, hogy mindenki jó munkát végez. Nem tudom, hogy meddig jutunk, de ezt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy ez megéri, ezt érdemes megtenni. Dániában most voltak helyi választások, nagy problémák voltak a fiatalok bevonásával, hogy jöjjenek el szavazni, és egy nagyon jó kampány volt Dániában, és a számok sokkal kedvezőbben alakultak. Talán 5-7 százalékos volt a növekedés a szavazáson résztvevők arányát illetően a kampánynak, a kampánynak köszönhetően, úgyhogy nem hiába való dolog ez. Tanulni kell a jó példákból, és ezt érdemes elvégezni, ezt a feladatot. Igen, teljesen támogatom azt, amit hallottunk, hogy itt a gondolkodásmód átalakítása a lényeg, csak hát ezek jó kezdeményezések persze, de van már olyan projekt, ami az európai identitásról szól, de hát ezt sokszor unalmasnak tartják, Úgyhogy ott kell valahol elkezdeni, hogyha mindezt ismerté akarjuk tenni az emberek számára, rá kell jönni, rá kell vezetni őket, hogy milyen közös értékeink vannak, és hogy hogyan tudjuk a meglévő ismereteket bővíteni ebben a vonatkozásban. Van néhány jó együttműködés a bizottsággal is, és több kulturális szervezet is foglalkozik ezzel Európában, ez sokat ígérő, és mindenkit csak arra tudok ösztönözni, hogy ezt nézze meg. Köszönöm a hozzászólásokat, tehát örömmel várom a módosítókat, és azt hiszem, hogy ez a jelentés hozzá fog járulni ahhoz a nyomáshoz, amit mi próbálunk gyakorolni a megfelelő helyeken. Úgyhogy köszönöm. Azt hiszem, hogy nincs egyetlen értés ebben a bizottságban, ebben a kérdésben. Köszönöm. Tehát a módosítókat beküldhetik december 5-éig, addig kell beküldeni. Most jön a 11-es pont, hogyha koordinátorok döntései ellen nincs kifogásuk. Mi megtettük, amit tudtunk. 12 egyebek, nincs egyéb, nekem van valami egyéb. A Lux díjra figyeljenek, szavazni kell a filmről, nem csak önöknek, hanem minden kollégának a, legyenek multiplikátorok, mindenki végezze el a munkáját, ön is. Jó, köszönöm szépen, köszönöm a tolmácsok munkáját, és a következő találkozónk december 17-én karácsony előtt lesz. Az a jó.